rendi pontra, megkapták a rendet, megkapták a végleges rendet, a 2010. március 4-én elfogadott, a házszabály 134-es cikke alapján elfogadott rendet kiosztottuk. Hétfőre és kedre nincsen módosító javaslat, ami azonban a szerdai napot illeti, Rebecca Harms asszony egy javaslatot nyújtott be a zöldek részéről, és kérem, hogy mutassa be ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a képviselőasszony. Tisztelt képviselőtársaim, azt kértük, hogy a gén módosított amfóra burgonya témáját vegyük napirendre. Különböző okokból szeretnénk ezt. Miután az Európai Bizottságban az egészségügyi biztos lett felelős, illetékes a génmódosított szervezetek engedélyezésével, engedélyezéséért, azt gondoltuk, hogy nagyobb óvatossággal és elővigyázatossággal kell eljárni az ilyen GMO szervezetekkel kapcsolatban, de nem ez történt. És botránynak tartom azt, hogy az egészségügyi biztos ezen burgonya engedélyezésével kapcsolatban a WTO aggodalmait nem vette figyelembe. Másodszor az elmúlt törvényhozási ciklusban a tanács és a bizottság között mindig nagy, nagy egyet nem értés volt az engedélyezéssel kapcsolatban, mert sok tagállam nem volt E, nem értett egyet azon engedélyezési offenzívával kapcsolatban, amelyet Barroso elnök úr is e, képviselt, és abban állapodtunk meg, hogy az engedélyezéssel kapcsolatban óvatosabbak, elővigyázatosabbak leszünk. Hol marad ez a megállapodás? Hol van ez az eljárás? Azt gondolom, hogy a polgárok többsége a génmódosított szervezetek ellen vannak, és ezért feladatunk az, hogy az ezen engedélyezéssel kapcsolatban folytassunk vitát ezen a héten. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Elnök úr, kéri az elnök, de Harms hogy még utal arra, hogy elektronikus szavazást szeretnének kérni a vita után. Elnök, szeretne valaki hozzászólni, szeretné valaki támogatni ezt a javaslatot, Schulz úr? Vagy ellenem? Tessék, megadom a szót. Grazie, Presidente. Di là da quelle che possono essere le valutazioni. Köszönöm szépen, elnök úr. Attól függetlenül, hogy hogy a képviselő asszony vagy a frakció javaslatával hogyan állunk szembe. Mégis azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatos a téma, ezzel a témával kapcsolatban elmondhassuk a véleményünket. Sokszor olyan kérdésekről beszélünk, amelyek nagyon messze vannak tőlünk, elég absztraktak, akkor is, hogyha fontosak, de ez a dolog most kifejezetten érint és érdekel bennünket, ezért azt gondolom, hogy napirendre kell tűzni. Elnök. Köszönöm szépen. Ellene, Schulz úr, tessék. Schulz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én osztom Hámszasszony képviselőasszony aggodalmait, tisztelt képviselők, és nagyon sok tagállamban nagyon, nagyon ellentmondásos a vita a témával kapcsolatban. Az elnökök konferenciáján múlt héten már elmondtam, amit itt szeretnék megismételni. Azt gondolom, hogy nem célra vezető, hogyha most elkezdünk gyorsan lövöldözni, és állásfoglalás nélkül vitát indítunk sokkal értelmesebb lenne szerintem, hogy ha e, az illetékes bizottságot megbíznánk azzal, hogy e, nevezzen ki egy jelentéstevőt, akinek foglalkoznia kell az engedélyezési, engedélyezési eljárással. Nyolc évig dolgozott az Európai Bizottság ezen az engedélyezési eljáráson, egy, e, egy többségi döntéssel született javaslat alapján. Nekünk most meg kell néznünk azt, hogy ilyen dimenziójú döntések esetében nem kell -e lehetőséget adni a parlamentnek arra, hogy beleszóljon ebbe a kérdésbe. Ezért egy jelentéstevőt kellene kinevezni, aki a mechanizmust felülvizsgálja, és esetleg azzal a célral, hogy hogy jogszabályalkotó többséget érjen el az Európai Parlamentben, ezzel a céllal tehát egy jelentést készítsen el, Elnök úr, nagyon sajnálom, kérem, hogy adjon még egy kis időt, itt mindenki minden, mindenről beszélhet, hát akkor hadd kapjak még néhány másodpercet. Nos, tehát azt szeretnénk, hogy egy legislatív többséggel elfogadott jelentést nyújtsunk be, amely arra kötelezni az Európai Bizottságot, hogy az év végéig kezdeményezést nyújtson be. Ez szerintem sokkal jobb, mint a gyors elhamarkodott döntés. Köszönöm, mondja az elnök arra szeretném kérni önöket, hogy tartsák be a házszabályt. A házszabály eh, alapján itt egy perces hozzászólásokat lehet engedélyezni, a, mind a javaslat mellett, mind a javaslat ellen kérem, ne ne lépjék túl a hozzászólási időt, mert eh, ez megzavarja a rendet. Ez volt tehát a zöld frakciónak a javaslata, és akkor most következik a név szerinti szavazás. Kérdezem önöket, hogy ki támogatja Rebecca Harms javaslatát. Proszę, otwieram głosowanie. Otwieram głosowanie. Głosu... Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Akkor ezzel lezárom a szavazást. 82-en szavaztak mellette, 182-en ellene, 15-en tartózkodtak, ezzel elutasítjuk a javaslatot, és a napi rend nem módosul. Csütörtökre nem nyújtottak be módosító javaslatokat. Ezzel a napi rend végleges az egész hétre. A napi rend szerint most az elnök nyilatkozata következik a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Tisztelt képviselők! tisztelt kollégák, kedves hölgyeim és uraim! Ma nagyon különleges ünnepet ünneplünk, emlékszünk mi közép-európaiak erre az ünnepre. Március 8-án nem csak arról van szó, hogy a nőknek virágot ajándékozzunk, hanem nagyon fontos témákról kell vitát folytatnunk a sokgyermekes anyák támogatása, a nők elleni erőszak elleni harc, az esélyegyenlőség támogatása. Az Európai Parlament aktívan részt vesz ezeken a vitákon. A női, női jogi és e-, esélyegyenlőségi szakbizottság nagyon fontos szerepet játszik ebben az összefüggésben. 2009. novemberében, novemberében egy állásfoglalást fogadtunk el a nők elleni erőszak ellen és ebben az Európai Bizottságot és a tagállamot ar- arra kérjük, hogy közös cselekvési terveket fogadjanak el a nők elleni erőszak elleni harc érdekében. Európa ambíciója ebben az összefüggésben példaértékű a világ, világszerte, hiszen a nők megérdemlik a védelmüket, védelmünket. Szeretnénk Európát megmenteni a demokrácia elvesztése ellen, de ezt nem lehet a nők ellenében elérni, nem lehet a két-három-négy gyermekes anyák ellenében elérni. Nekik lehetőséget kell adni arra, hogy tovább dolgozhassanak, hogy a szakmai életben, a munkavilágában részt vehessenek, ugyanúgy, mint a férfiak az munkahelyi diszkrimináció ellen fel kell lépni, de ez csak egy lehetőség. Vannak olyan anyák, akik otthon szeretnének maradni a gyermekeikkel, hát ehhez is lehetőséget kell biztosítani. Mégpedig úgy, hogy olyan adórendszert hozunk létre, amely a teljes családi helyzetet figyelembe veszi teljes esélyegyenlőséget szeretnénk biztosítani, ott, ahol ez lehetséges, ott, ahol ez elengedhetetlen. A hátrányos megkülönböztetés a társadalomban, a munkahelyen e, elfogadhatatlan. Az Európai Unióban a nőknek és a férfiaknak ugyanazt a méltóságot és ugyanazokat a jogokat kell élvezniük. Ezen jogok védelme az Európai Parlament a mi feladatunk. Minden nőnek azt kívánom, hogy minden nap nőnap legyen, hogy a nők soha ne érezzék magukat hátrányosan megkülönböztetve, és azt kívánom a kedves képviselőnöknek, hogy minél többen legyenek az Európai Parlamentben, minél több nőt válasszunk az Európai Parlamentben. Most pedig rátérünk a, a frakciók hozzászólásaira. Voltman Kolaszony következik a néppárt nevében. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, zoals u zei, inderdaad vandaag... Köszönöm szépen. Mint ahogy az imént az elnök úr szájából is elhangzott, valóban nagyon fontos a mai nap. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent meg kell